Roberto. Köszönöm szépen, eh, kedves Jean, mindenkinek jó reggelt kívánok. Mint az első eszmecsere alkalmával már eh, elmondottuk, támogatjuk az Invest EU alap eh, koncepcióját, és üdvözöljük azt a tényt, hogy volt voltak előrelépések a befektetések terén, ugyanakkor bizonyos hiányosságokat még orvosolni kell szakpolitikában a gazdasági céljaink érdekében. Van egy befektetési szakadék, a, ami a múlt öröksége, ugyanakkor a jövő európai gazdasága szempontjából is fontos, hogy ösztönözzük a befektetést, és erre eszközöket állítsunk hadrendbe. Ezért üdvözöljük ezt az új javaslatot, ami egyszerűsíti, karcsúsítja, észszerűsíti egy egységes kerettel a létező programokat, ennek az eredménye a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékonyabb kezelése, ugyanakkor a felhasználók számára hozzáférés megkönnyítése kell, hogy legyen. Ez ugye mennyiségi kérdés. José Manuel kollega fog erről beszélni. Osztjuk azt a nézetet, hogy az Invest EU az E BB-n kívül más résztvevő partnerek előtt is nyitva álljon. Radikális változtatásokat nem javaslunk, világosabb definíciót javaslunk a 75 százalékra, amit az EU garanciája keretében az EBB nyújt, és pontosítani kívánjuk, hogy mely entitások saját kockázatvállalású entitások, és miben is áll az EU rész, az EU blokk, és mi jogosult támogatásra. Úgy gondoljuk, hogy az alapelképzelés jó, csak némi kiigazítást javaslunk. A projekt team arra a konklúzióra jutottunk, hogy nincs szükség ilyen testületre, hanem a résztvevők végezzék el ezt az értékelő munkát, illetve a bizottság felhatalmazásos vagy meghatalmazásos aktussal az elszámoltathatóságot is javítani kívánjuk a parlament felé, és a bizottság, az EBB, a parlament és a végrehajtó partnerek részvételével létrehoznánk egy steering boardot, vagyis felügyelő bizottságot, de ez más típusú lesz, mint a korábbi. A tanácsadó testület pedig egy szélesebb körű grémium lesz, világosan szeretnénk a kettőt meghatározni a befektetési bizottságnál a e, szavazási rendszert változtatnánk meg annak érdekében, hogy az adhok szakértők, partnerek a kiválasztásban hatékonyabban részt vehessenek, és ne legyen ilyen e, felaprózott a működés. Ami a tagállami részt illeti, e, ez egy vitatott kérdés, mint tudják pozitívnak ítéljük meg azt a lehetőséget, ez csak lehetőség, hogy a e, tagállamok e, blendinget alkalmazhatnak a kohéziós alap e, segítségével. Bevezetjük azt a lehetőséget is a tagállamok számára, hogy befizetést eszközölhessenek, Az efc ben is van ilyen lehetőség a platformoknál. Az ifjúsági garancia eh, is fontos szempont, és különleges ösztönzőket és koncesziós feltételeket úgy kell meghatározni, hogy az életképes projektek beindulhassanak, és a különböző hiányosságok és szakadékok megszűnjenek, ne legyen szó aszimmetrikus sok hatásról gar, gazdasági, szociális fenntarthatóság és környezeti fenntarthatóság szempontjából horizontális feltételeket fogalmaztunk meg. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az észrevételeiket, és ennek alapján fogjuk módosítani a javaslatot. Köszönöm szépen, Roberto José Manuel Fernández. Presidente, como todos sabemos, o InvestEU substitui Köszönöm, elnök úr. Az InvestEU, ahogy azt mindannyian tudjuk, az összes olyan pénzügyi eszközt váltja fel, amelyet jelenleg alkalmazunk, és van egy olyan alapelvünk, amit a plenáris is támogatott, hogy a következő több éves pénzügyi keretben nem lehet kevesebb ennek az összege, mint a korábbi időszakban. Az Európai Unió költségvetésének ugyanis garantálnia kell azon, ezeknek az eszközöknek a finanszírozását, de a 2021-2027 közötti időszakra eh, ez eh, csökkenne. Tehát meg kell vizsgálni a garanciát az összes eszközre vonatkozóan, és eh, ha megnézzük, hogy mit irányzott elő a bizottság, akkor láthatjuk, hogy az erre előirányzott összeg csökkent. A több éves pénzügyi keretről szóló jelentésben ezért egy olyan módosítót nyújtottunk be, ami 1 milliárd 200 millió eurót irányozna elő arra, hogy biztosítsa, hogy fennmarad ugyanaz a szint a 2021-2025 közötti időszakban is, mint a jelenlegi 2014-2020 közötti időszakban. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nem kérjük azt, hogy megnőjön ez az összeg, csak azt kérjük, hogy ne csökkenjen garanciára van szükségünk ahhoz, hogy ez a pénzügyi eszköz fennmaradhasson, hiszen ez az összes eddigi eszközt fel fogja váltani. Az Invest EU-nak pedig összhangban kell lennie az Európai Unió olyan politikáival és megállapodásaival, amelyeket az EU már aláírt, különösen a Párizsi Egyezmény a klímaváltozás ellen, de mondhatnék más célokat is, mint például a az ENSZ milleniumi fejlesztési célja és fenntartható fejlesztési céljai. És ezért ezeknek a projekteknek és az eszközöknek a révén az EU-nak kötelessége van ezeket fenntartani. A kohéziós politikát nem fogja felváltani az Invest EU, de mégis hozzá kell járulni a gazdasági, szociális és területi kohézióhoz. Olyan módosítókat nyújtottunk be, amelyek ebbe az irányba mutatnak, mert a beruházások részéről ez lesz az unió programja, és figyelembe kell venni a kisebb projekteket is a hátrányosabb helyzetű és távolabbi periférián lévő régiókban, illetve azokat a tagállamokat is figyelembe kell venni, amelyek nem tudják maguk támogatni ezeket a projekteket. És ne feledkezzünk meg a startupokról, a KKV-król, és szabadalmakról sem. Ezért a módosítókban egyértelműen szerepel mindezekre utalás. Azt gondoljuk, hogy nincs értelme annak, hogy két program legyen, az egyik a tagállamok, a másik pedig a bankok számára. Nem, azt gondoljuk, hogy elég egy ilyen eszköz. Ez előnyt jelent abból a szempontból, hogy valamennyien ugyanen az asztalnál ülhetünk, tehát mind a bankok, mind a tagállamok, mind pedig a kedvezményezettek, akik valóban a terepen dolgoznak, ők is elmondhatják a véleményüket az új pénzügyi termékekről. És így mind a négy fejezet vagy pillér a kedvezményezettek véleményét is magában foglalja majd, és így nekik is nagyobb részük lesz ebben, hiszen ők azok, akik a projekteket valóban megvalósítják. És az Európai Parlament szintén részt fog venni ezeken a konzultációkon és a beszámolókon is. a beruházási útmutatásokat, tehát a parlament irányába is be kell tartani, nem csak a bizottság felé. A tagállamok önkéntes alapon vehetnek részt ennek a finanszírozásában. A regionális fejlesztési bizottságokban nagyon sok van, de ez nem kapcsolódik ahhoz, amiről itt szó van. Nagyon sok bírálatot kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a kohéziós alapból a pénz az európai összekapcsolódási eszközbe kerül. A tagállamok a strukturális alapok 5%-át ebbe csoportosíthatják át. Ez továbbra is a tagállamokhoz tartozna, és ezt nem nevezném átcsoportosításnak, ez egyszerűen átstruktúrálás, ez biztosítja azokat a projekteket, amelyeket a tagállamok véghez akarnak vinni. És itt nem várunk tőlük társfinanszírozást, a tagállamok, amelyeknek nehezebb hozzájutni a finanszírozáshoz, azok problémás helyzetben vannak, mert az Invest EU mechanizmus az uniós költségvetésen belül nem különbözteti meg a tagállamokat. Ezért tehát van itt egy többlet eszköz, amely segít ezeknek a tagállamoknak. Ez tehát egy hozzáadott érték, amelyről azt gondolom, hogy remélhetőleg elfogadásra kerül majd, és a regionális fejlesztési szakbizottság is remélhetőleg egyetért majd ezzel. Köszönöm. Köszönöm, José Manuel. Az árnyékelőadóknak adom most meg a szót két-két percre. Paul Rübig az első, aki Karász urat helyettesíti. Valóban köszönöm Sajnos Karasz úr megbetegedett. Ő az Ekonban árnyék előadó. Köszöni a többi árnyék előadónak a munkát. Ez egy kiegyensúlyozott eredmény, ami megszületett, és jó alapot a munkára. Üdvözli a tervezetet, ez egységes szabálykönyv kialakítása érdekében integrálandó a pénzügyi eszközöket, nagyobb hatékonyságra van szükség, kisebb bürokráciára és kevesebb átfedésre. Elismeri azt is, hogy a társelőadók az Európai Bizottság javaslatát üdvözlik, hogy az FC néhány aspektusát integrálják. Itt invest, a beruházási platformokról beszélünk, ez egy integráns része annak, hogy az Európai Uniós garanciákban részesüljön valaki. A kiegészítés, az addicionalitás is fontos, a adott kockázatok kezelésében, amelyben piaci hibák merülnek fel, vagy nehezednek a beruházási helyzetek. A kormányzati struktúra is nagyon fontos, a irányítási struktúra is nagyon fontos, az átláthatóság, és az Európai Parlament biztosítja ezt az átláthatóságot, és mindenképpen javítani kell a tanácsadási területet, hogy hatékony együttműködés, adjon ki a végrehajtó partnerek és a startupok között teljes mértékben támogatja azt is, hogy legalább 75%-ban a garanciának al, ö, alokálódnia kell az Európai Berazási Bankon keresztül, ez megfelel az Európai Unió szakpolitikájának, és a politikai függetlenséget biztosítani kell, piaconi alapon kell a beruházásokat garantálni, és megfelelő rendelkezésekre van szükség, amelyel a kockázatot kezelni lehet kritikus az a kapcsolatban, hogy a stabilitás és növekedési csomagot gyengítenék a 9. cikkel kapcsolatban, és itt megfelelő intézkedésekre van szükség. A megfelelő tagállamok, együttműködő tagállamok az EU-ban kezelni kell, hogy tudják a kockázatokat. Egyébként pedig nagy örömmel várja az együttműködést. Köszönöm szépen Rübig úr és Karász úrnak, gyógyulást kívánunk, kérem adja át Adjágaba az Rubiel asszony. Köszönöm szépen, En úr, öt gondolatom van. Először egyetértek azzal, amit Fernandez úr mondott. Azt gondolom, hogy a jelentésben fenn kell tartanunk a finanszírozottság azonos szintjét, mint ami eddig volt, és a több éves pénzügyi keretben garantálni kell az összes pénzügyi eszköz szintjét. Másodszor az 5%-os átcsoportosításról tudom, hogy ez egy kényes téma, és ezt meg kell beszélnünk a regi szakbizottság tagjaival. Igaz, hogy itt csak 5%-ról van szó, és ez is igaz, hogy ez a tagállamok kérésére történik, de az itt a probléma, hogy elvi alapon, ha a kohéziós politikából pénzt adunk a legrosszabb helyzetű régióknak, akkor ez azt jelenti, hogy őket csak támogatással lehet finanszírozni, és hogyha túllépjük ezt az 5%-os finanszírozást, ennek a célja egyáltalán nem kapcsolódik a támogatott projektekhez, akkor szerintem ez meghaladja az előirányzott 5%-ot, és ezért az lenne a legjobb, hogyha a regépbeli kollégákkal megbeszélnénk ezt, és megvizsgálnánk, hogy lehetne-e ide záradékokat bevezetni. Aztán a kiegészítő jelleggel kapcsolatban az EFSZ-t javíthatjuk, lehetne a helyett egy második rendszert is bevezetni, de nem tudom, hogy valóban ezzel a rendszerrel kell ezt finanszírozni és vannak más olyan bankok, amelyek már működnek ebben a hatáskörben, ezért inkább ehhez kellene hozzáadni, és nem pedig helyettesíteni őket. Negyedszer a kormányzás. Megértem az összeférhetetlenséggel kapcsolatos aggályokat, de meg kell győződnünk arról, hogy nem veszítjük el az ellenőrző és értékelő szereplőt ebben. Ezen kívül pedig a szociális és környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni. Köszönjük, Sander Lunes következik. Köszönöm, elnök úr. Holnap a PMI, vagyis a beszerzési menedzserek indexe kikerül majd a nyilvánosság elé. Ez a gazdasági barométer, és azt hiszem, hogy a központi bankbeli kollégáknak nem lesz jó napja emiatt. A beruházási klímát javítani kell, és többet kell tennünk ezen a területen. Ezen a területen én örömmel láttam ezt a javaslatot. Nézzük meg, mert ez a beruházási klímát, illetve a, ennek a feltételeit vizsgálja meg. Lehet, hogy még mindig túl alacsonyak a megtérülési ráták. Nézzük meg a strukturális reformokat, de nézzük meg azt is, hogy hogyan tudjuk kombinálni a beruházási lehetőségeket egyetlen eszközben. Ha megnézem a bizottság javaslatát, akkor azt gondolom, hogy van értelme annak, hogy az unió pénzügyi eszközeit egyszerűsítsük, és a 14 különböző eszközt összevonjuk, tehát készen állunk arra, hogy konstruktívan támogassuk ennek a gyors elfogadását, mert ezt a folyamatot el kell indítani. De ha elolvasom a bizottság javaslatát, akkor felmerülnek bennem bizonyos kérdések, és főleg az Európai Beruházási Bankkal való kapcsolattal kapcsolatban. Ez a javaslat biztos, hogy nem javította a kapcsolatot a bizottság és a beruházási bank között, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb – össze kell békíteni ezt a két intézményt, és azt gondolom, hogy ez csak úgy működhet, hogyha a feladatokat egyértelműen elválasztják és tiszteletben tartják egymás felelősségi köreit. És ez vezet át a projektek irányítására. Azt hiszem, hogy ez még mindig túl bonyolult. A bizottságnak az volt a célja, hogy bank szakértelmet vonjon be, de mi úgy gondoljuk, hogy a beruházási bank a természetes partnere az ilyen törekvéseknek azt gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha egyértelműen szétválasztanánk a feladatokat, és a két intézmény tiszteletben tartaná a másik szerepét. És nézzük meg, hogy hogyan fog ez majd megvalósulni. És mivel már lejárt a hozzászólási időm, szeretném kihangsúlyozni annak a fontosságát, hogy a nemzeti résztvevő bankok nagyobb szerepet kapjanak, ez fontos a projekt sikeréhez. Köszönjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előadóknak a valóban átfogó munkát. Alapvetően vitathatatlan itt a körünkben, hogy helyes irányba indultunk el, hogy igyekszünk különböző programokat harmonizálni, egyszerűen az adminisztratív ráfordítás csökkentése érdekében is, és nagyobb átláthatóságot tudunk teremteni a felhasználók számára, de alapvetően az eddig hallottakhoz képest más véleményem vagyok, mert azt gondolom nem mondhatjuk ki, hogy az FC sikeres. Most még ezt nem mondhatjuk, ezt újra és újra állítják, de az adatok hiányoznak, amelyek ezt alátámasztanák. Mindenek előtt, ami az addicionalitást illeti, mert szerintem semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ebben a tekintetben az FC sikeres lenne. Nem lehet cél, hogy lehetőleg sok pénzt költsünk. Mindig azt mondtuk, valami plusznak kell jönni az addicionalitás jegyében, ami egyébként nem születne meg, és ez fenntartható és hordozható, ellenálló képes kell, legyen. Ezt nem lehet bizonyítani, és valószínűleg nem is lehet bizonyítani. Tehát olyan dolgokról beszélünk, amit szeretnénk, de mm, nem így van. Aztán a másik dolog az összes finanszírozási eszköz az, amit a neve mond, finanszírozási eszköz, vagyis itt kölcsönből finanszírozunk, ami hitelfelvételt jelent. Most lehet beszélni arra, hogy milyen nevet adunk ennek szépen hangzó neveket. Attól tartok, hogy megint olyan fejleményeket látunk, mint nagyjából tíz évvel ezelőtt. Akkor is voltak finanszírozási eszközök, mindenkinek csillogott a szeme tőle, de senki se értette. Ez aztán elvezetett egy bankválsághoz, amely a szakadék szélére sodorta a világgazdaságot. Ez a program nem fogja a világgazdaságot a szakadék szélére vinni, de azért azt gondolom, hogy ezt egyszerűbben is el lehetne érni. Van elég piac a szabad piacon, aztán vannak nemzeti támogató bankok is, miért kell ilyen bonyolult dolgokat bevezetni, ezt nem látom. Észszerűbb lenne, hogyha az EU a kohéziós politikára koncentrálna, és ott teljesen azon a véleményen vagyok, hogy a kevésbé fejlett régiókat támogatni kell, ez a szolidaritás, amit be is lehet mutatni, nem pedig bizonyos programokat végrehajtani, ahol a végén senki se látja, hogy valójában mit jelent ez. Köszönöm, most pedig Tremozó úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, gyorsan összegzem, mert két percünk van csak. Sok mindenül egyetértek, amit elhangzott. Hogy újdonságot is mondjak, úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk annak a biztosítását, hogy az EU pénz hasznos hatásokkal járjon, multiplikátor hatása legyen a GDP-re vonatkozóan. Ezt a pénzt nem a fővárosoknak kell felhasználni, el kell, hogy jussanak a KKV-khez gondoskodni kell arról, hogy ne oligarcháknak a zsebébe kerüljön, akik ugyanúgy elherdálnák, mint eddig például Spanyolországban a pénz, ami a projekt kötvények révén érkezett, olyan vállalkozásokat szolgált, amelyek veszélyesek voltak Spanyolországban. Gondoskodni kell arról, hogy ez ne ismétlődjön meg. a fővárosoknak van egy mozgásterük a szétosztásban. Gondoskodni kell arról, hogy európai hatása legyen a pénzeknek, mint földközi tengeri képviselő, úgy gondolom, hogy harmonizálni kell a transfereket a jó gyakorlatokat meg kell osztani a tagállamok között. Nem minden tagállamban kerül jó helyre minden támogatás. Erről gondoskodnunk kell. Köszönöm. Betartottam a két percet. Elnök, köszönöm és gratulálok. Nils Torvász következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenkelőtt Köszönetet szeretnék mondani a két előadónak, és sok sikert kívánok nekik tegnap az Ernék előadói egyeztetésen. az irányítási struktúráról kaptunk egy ígéretet, hogy egy ábrát fognak nekünk erről készíteni. Ez nagyon hasznos lenne, mert elég sok ló adásvételi ügylet zajlik még itt le, vagyis alkudozás. Aztán, ami a dosszi fenntarthatósági oldalát illeti, a klíma és környezet fenntarthatóságot mindenütt meg akarjuk jeleníteni. Ez egy új kérdést is felvet, hogy ez a, az ellenőrzés hol történjen, nem akarjuk, hogy egy nagyon bürokratikus folyamat jön létre, erre nincs szükség ennek a tanúsításának a helyét, tehát meg kell találni, és az irányítási struktúrában ennek helyet kell adni. Aztán a kohéziós alapok, önkéntes felhasználása, kontribúció vagy transfer formájában ez nagyon érdekes a regi szakbizottságban a kollégáink igyekeztek megvédeni ezt a javaslatot. Két kérdés. Az FC addicionalitási feltételei másak, mint a rendeletnél, itt majd meg kell találni a jó megoldást. a kultúra és a kreatív szektor meghatározása számomra problémát jelent. Itt a határvonalakat definiálni kell, különben mindenki máshogy fogja értelmezni. Az irányító és a tanácsadó testület kérdése is érdekes, mennyire végeznek operatív, illetve nem operatív munkát, erre vissza kell majd térni. Elnök, köszönöm szépen! Sven Giegold következik. Ha? Nincs itt. Akkor Jordi Solé. Monsieur le Président, uh, I will speak as on behalf of my Sven Gigoldot képviselem, ő megbetegedett sajnos. Támogatjuk azt a gondolatot, hogy a különböző pénzügyi eszközöket összevonjuk, amelyek pillanatnyilag léteznek, de az lenne a dolgunk most, hogy biztosítsuk, hogy a beruházások, amelyeket ezekkel az eszközökkel támogatunk, a lehető legjobbak, legalkalmasabbak legyenek a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődéshez az egész Európai Unióban. Ilyen értelemben a fő cél, amelyre törekszünk a módosítóinkkal, az az, hogy biztosítsuk, hogy az Invest EU összhangban legyen a nemzetközi klímacélokkal. Ez azt jelenti számunkra többek között, hogy az összes politikai ablakot, meg kell vizsgálnunk szociális fenntarthatóság és környezeti fenntarthatósági szempontból, hogy minimalizáljuk a káros hatásokat és az előnyöket, maximalizáljuk, amelyek a környezet, illetve a szociális dimenzió vonatkozásában keletkeznek. Egy ezt egy delegált jogszabály keretében felhatalmazáson, ami jobb jogszabályon keresztül lehet megoldani, és megfelelő kereteket kell biztosítani a fenntartható fejlődéshez, hogy így határozzuk meg, hogy a gazdasági fejlődés környezetileg fenntartható és összhangban van az EU klímacéljaival. Egyébként képviseljük azt a gondolatot is, hogy, és ezt az itrében is elmondtuk már, hogy egy plusz ablakot hozzunk létre az épület felújításra, itt a felújításra, épületek felújítására gondolunk, megfelelő projekteken keresztül egy olyan rendszer tudnánk finanszírozni, amely adó visszatérítéssel vagy adótámogatással járul hozzá az épületek átalakításához. És még valamit szeretnék elmondani, ezt már tegnap elmondtam az árnyék elődő ülésen átfogóan át kell dolgozni az eddigi tapasztalatokat, és egy listát készítenénk, amelyet lefedne az EU, az Invest EU, és az addicionalitási rendelkezéseket is erősíteni szeretnénk. Egy néhány új cikket is javaslunk ilyen értelemben. Végül pedig javaslatokat teszünk arra, hogy erősítsük az átláthatóságot és elszámíthatóságot az irányítási területen, és egy erőteljesebb scoreboardra is szükség van. Köszönöm Szole úr, Sven Gigoldnak pedig gyógyulást kívánunk. Dimitrios úr, két percben. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a társelőadóknak, a két előadónak. Az Invest EU szövege jó alapot kínál a párbeszédhez, amelyet lefolytatunk. Tulajdonképpen ezzel kiteljesítjük a Juncker tervet az FC-től, és hát ez már elhangzott itt. Ez az új eszköz, ez az új struktúra, azt a célt szolgálja, hogy az in, a beruházási hiányosságokat megszüntessük az Európai Unióban, a réseket a beruházásokban. Ez azt is jelenti, hogy a tagállamok és régiók közötti egyenlőtlenséget is szeretnénk áthidalni. Vagyis azt gondolom, hogy a kohéziós politika összefüggésében a régiók közötti egyenlőtlenséget hatékonyabban kell kezelnünk, mert vannak régiók, ahol magasak a beruházások, máshol pedig a munkanélküliség nagyon magas. Úgy gondolom, hogy ez az új eszköz igencsak ambíciózus, és ezért a több éves pénzügyi keret perspektívájából is látni kell ezt, azt meg még nem fogadtuk el. Fentartható, környezetbarát infrastruktúrát akarunk, a nők fokozottabb bevonására van szükség a munkerőpiacra, ezt szeretnénk a szociális komponenst erősíteni, szeretnénk több pénzt, forrást akarunk a fiatalok számára, hatékony közlekedést is akarunk, és éppen ami az innovációt illeti, a környezetbarát aspektusokat szeretnénk előtérbe helyezni. Azt hiszem, arról is beszélnünk kellene, hogy a nemzeti támogató bankokat hogyan lehetne jobban bevonni, és akkor van még négy ablak ebben a javaslatban, amelyel a szociális beruházások erősítésére szolgálunk és még erősíteni kellene, hogy a tanácsadó bizottságot is alkalmazzuk, mert vannak országok, ahol nagyobb mély válságból jönnek kifelé éppen, ott szükség van a tanácsadó testületre, mert ahhoz fordulhatnak bizonyos kérdéseikkel. Az előadók ezt még jól ki fogjuk dolgozni szerintem. Köszönöm szépen. Az ENF nevében fogok szólni, az árnyék előadó nevében, aki nem tud itt lenni. érdeklődése tekintünk erre a programra, azt vizsgáljuk, hogy mi a célja, mert nyilván a befektetés hiányzik Európából az elmúlt nyolc évben a válság óta. A befektetés mennyisége nem elegendő, az infrastruktúrába keveset fektetnek, és nagy kétségek vannak abból a szempontból, hogy ez az eszköz meghozza -e azt a sok hatást, amire szükség lenne a befektetéseknél. Az európai intézmények próbálják ösztönözni egy ideje már a befektetéseket, különösen az infrastruktúrás befektetéseket. 2011-ben az EBB-vel a projekt kötvény kezdeményezés volt az első ilyen kísérlet, hogy a pénzügyi mm, konstrukciókkal segítsük, ösztönözzük a nagy nemzetközi cégek befektetéseit, a Juncker Bizottság a költségvetésbe egy ilyen eszközt kíván bele tenni ahhoz, hogy ez az eszköz működőképes lehessen, a lehetőleg egyszerűbbnek kell lennie. Egyfelől a projektek kiválasztásánál, másrészt a megvalósításnál, ugyanakkor a garancia működésénél is fontos az egyszerűség, az elfogadható kritériumok alkalmazása, hogy a befektetéseket végrehajtók, megvalósítók tényleg hasznot húzhassanak a garanciából. A konkrét sok hatás eléréséhez nagy erőfeszítésekre van szükség, minden EU tagállamban. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Az adókon kívül van -e olyan kollega, aki szeretne hozzászólni? Tessék önél a szó egy percre. Buenos días. Jó reggelt kívánok! Kihasználva az alkalmat, hogy a bizottság is jelen van, Szeretnék felszólítani arra, hogy gondolkodjunk el, hogy amikor a Juncker tervet és az EFSZ-t létrehozták, annak egy anticiklikus profilt szántak, hogy serkentse a magánberuházást az egész Európai Unióban. Ugyanakkor azok a projektek, amikről most beszélünk, ez már gyakorlatilag egy Európai Beruházási Bank kettővé vált, mert az unió költségvetését használja a tagállamokban való befektetésre. És azt gondolom, hogy egy második költségvetés is létrejött, mert a 2021-27 közötti időszakra a költségvetés nem olyan pozitív, mint azt szerettük volna. A multiplikátor hatása továbbra is szükség lenne arra, hogy fenntartsuk ezt a hatást. Köszönöm. Más nem kért szót, ezért most a bizottságnak adok szót, hogyha szeretne hozzászólni. Thank you very much. Elnök úr, köszönöm, és köszönöm, hogy a bizottság szót kaphatott. Néhány szót mondanék a magunk részéről. Először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek a nagyon jó anyagért, ami teljesen jól összefoglalja a bizottság javaslatának a lényegét, ami az, hogy továbbra is próbáljuk serkenteni a beruházásokat. A beruházási olló összezáródik, de még így is nagyon sok olyan terület van, ahol segíteni kell. Nagyon fontos megfelelő egyensúlyt teremteni a pénzügyi eszközök, illetve a szakpolitikai célok között. És ezt fontos kiemelni. És ahogy a parlament is mondta, az átláthatóság és az elszámoltathatóság nagyon fontos. Örülünk annak is, hogy a gazdasági és szociális kohéziót is említi a jelentés, ami nem megy szembe a pénzügyi eszközök alapelveivel. Nagyon fontos még a kiegészítő jelleg és a helyi elérés, és ezért is egyeztetünk a parlamenttel. És természetesen szeretnénk, hogyha az irányítással és a tagállamok tevékenységének egyes részével kapcsolatban lenne még egy záró egyeztetés. És azt hiszem, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor nagyon szívesen reagálunk. Tehát a tagállami pillér egyes jellegzetességei, ezt mondtam. Nagyon jó. Zárásként pedig megadom a szót a két előadónak. Négy percet kapnak egyenként. José Manuel kezdi? Décidé, parce que le temps... Csak azért kérdezem, mert már megy az óra. Oké, okay, I, I can, uh, je peux commencer. Jó, akkor kezdem én. Portugálul fogok beszélni. <laughs> oh, c'est bien. Une bonne langue. Bon. a primeira coisa, sobre a questão do compartimento para Nos, amit mondani akarok, az első pont eh, a tagállami komponens kérdése. Értem én az irányt, de az eredmény az lehetne, hogy eh, korlátozódik eh, az a lehetőség, hogy a tagállamok éljenek a komponenssel, itt adott esetben ez 5% oda vezethetne, hogy a leggyengébb országok kerülnek hátrányba, és ezek a kohéziós országok. Vagyis azok, akik a leginkább síkra szállnak a kohéziós országok mellett, azok ártanak a legtöbbet. Mondok erre egy példát. Sokan úgy gondolják, hogy az országomban, a hazámban mindent a kohéziós politika finanszíroz, de gyakorlatilag infrastruktúrát a kohéziós politika nem finanszíroz. A Portugáliában a megfelelő intézmények elmennek a bankhoz, hitelt vesznek fel, hogy kialakítsák az infrastruktúrájukat, de strukturális alap erre nincsen vagyis itt egy kiegészítő jelleget tudunk biztosítani. Az Európai Bizottságnak erre vonatkozóan van egy jó javaslata, és ebben egyet is értünk, ha a partnerségi megállapodást megkötik, akkor el kell mondani, hogy az 5% alá melyik komponens esik, de természetesen egy későbbi időpontot is lehetne említeni, ahol a tagállamok talán élni akarnak ezzel a lehetőséggel, vagyis a partnerségi megállapodásokat át is lehet dolgozni, könnyen lehet, hogy egy tagállam nem garancia kit akarja felhasználni egy bizonyos százalékot az elején, de mondjuk később, a több éves pénzügyi keret egy későbbi szakaszában kívánja ezt tenni. Portugália esetében is láttuk ezt már. Tehát a költségvetés 5 százalékából indulunk ki, tehát 50 milliárd eurót lehet összességében mozgosítani, tehát eh, a duplája ez annak, mint amit eredetileg terveztünk és tudjuk, hogy a kohéziós politikának is megvannak a korlátai, hogyha projekteket akarunk hozzáfűzni mondjuk az infrastruktúrába, a szociális területen hatásokat tudunk elérni, akkor olyan projekteket lehet lebonyolítani, amelyekre nagy szükség van ténylegesen, és nem látom, hogy ezt a lehetőséget miért kéne lezárnunk. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait. Úgy gondolom az addicionalitást erősíteni kellene. Ilyen értelemben szólt szinte mindenki. A governance, az irányítás témájában is tettünk javaslatokat az értékelésre például hogyan lehetne evaluálni, de más lehetőségek is vannak, aztán itt a Juncker terv Afrika számára is hasonló filozófiai alapokból indul ez ki. Talán egy szakértői csoportot lehetne összehozni, hogy az Invest EU projekteket más projektekkel együtt értékeljék, tehát a Juncker, az afrikai Juncker terv kapcsán Pillanatnyilag a fenntartható fejlődési tervnek szoktuk ezt nevezni, tehát ezt a bürokráciát viszont csökkenteni kellene, vannak lehetőségek, el kell kerülni az érdekütközéseket, az összeférhetetlenségeket, ezért a köztes projektet megszüntettük. Nincs annak értelme, hogy nemzeti támogató bank szakértői értékeljék egy versenytárs projektjeit. Ennek így önmagában értelme nincsen. 25%-ot irányoztunk elő a végrehajtásra, a többi partner számára. Szerintem a tervezhetőség szempontjából ez szerencsés. Köszönöm. És amikor nagyon jól működik a dolog, akkor stimulálhatja az inflációt az ingatlan szektorban, a Lisszaboni négyzetméter árakra gondolok. Na jól van. Akkor megadom a szót Roberto Gualtierinek. Köszönöm szépen, szeretnék az összes árnyék előadónak köszönetet mondani, nagyon pozitív, konstruktív hozzászólásaikért, és Hát természetesen szeretnék minél többet egyeztetni a módosítókról, annak érdekében, hogy a lehető legjobban feljavítsuk a tervezetet. Néhány észrevétel a híres hírhet nemzeti komponensről én is szeretnék még vitát folytatni. Az biztos, hogy a lehetséges garanciákat meg kell találni, definíció szerint egy pénzeszköz, egy pénzügyi eszköz nem összeegyeztethető a kohéziós politikával, a strukturális alapok helyett pénzügyi eszközöket is használhatnak a tagállamok. Ez nem másik világ, már is lehetőség van rá, nemi további lehetőségeket elképzelhetünk. A egyfajta blending műveletet a kohéziós alapok másik részével, hogyha megfelelően kialakítjuk a rendszert, ha jól dolgozunk, akkor olyan eszközt hozhatunk létre, ami szinergiát hoz, és javítja annak a lehetőségét, hogy ezek az eszközök a kohéziós alapok céljait is teljesítsék. Ugye már most is van egy csomó átfedést jelentő terület, tehát ezért a pénzügyi eszközöknél is gondolnunk kell a különböző alapokra. Persze a regis kollégákkal erről egyeztetni kell, viszont azokkal nem értek egyet, akik azt mondják, hogy a kettő nem összeegyeztethető, külön kell őket kezelni. Köszönet a kollégáknak, akik erre rámutattak. Úgy gondolom, hogy meg próbáltunk jó egyensúlyt elérni az FC szakértelme és az EBB szakismeretei között a nemzeti promóciós bankok több szerepet kaphatnak. Torvalds úr jó kérdést tett fel Tremozza képviselő is beszélt róla, hogy a szakpolitikai ikletettségű dimenziót erősíteni kell, többet tehetünk még a minőség terén a mennyiség mellett, és ezt próbáljuk tenni. a végrehajtó partner projekt javaslata után az EU bizottság lép fel, aztán az a végrehajtó partner értékel, ezt követően jön egy újabb bizottsági ellenőrzés, és ezt követi a beruházási bizottság értékelése egyszerűbb a lebonyolítás. az eredménytábla kialakítása, az ellenőrzések, és gondoskodni kell arról, hogy eh, a eh, cél megvalósuljon, és ne egyszerűen szétosszák a pénzt különböző partnerek között. Arról gondoskodni kell, hogy eh, a alacsony küszöbű, rugalmas adaptálható legyen a mechanizmus alkalmazása, az ne legyen túl merev és bürokratikus. Úgy gondolom, hogy itt egyensúlyt tudunk kialakítani, a kritikus észrevételeket meg kell hallgatni. Ez volt a filozófiája a mi módosítónknak. Végül pedig megnyugtatnám Karasz urat és azt, aki őt helyettesítette, hogy tagállami komponensnél az a lehetőség, hogy az FC nemzeti platformját is igénybe lehet venni. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés, ezen dolgozni kell. Köszönöm elnök, köszönöm szépen az összes hozzászólónak. Van még valakinek hozzászólni? Eljárási kérdés. Röviden nagyon szívesen dolgoznék ezen, talán érdemes lenne az EBB-t is meghallgatni az egyik következő ülésen, mert eddig csak a bizottság véleményét ismertük meg, rendben feljegyeztük. Köszönet az összes hozzászólónak, a két társelőadónak, úgy gondolom, hogy az ügyben nagyon széles körű konszenzus alakult ki. Abban bízunk, hogy a bizottság és az EBB is egyet fognak tudni érteni, és az eurozóna irányításának megerősítése a befektetéseket is segíti majd. A módosítókat november 6-án 12 óráig lehet benyújtani. A szavazásra együttes ülésen december 3-án kerül majd sor. Ezzel az ülés első része lezárult, és átadom Roberto Gualtierinek a szót, aki a második részben elnököl. Köszönöm, Jean. És most áttérünk egy másik nagyon releváns témára, ami valamiért nincs benne az elnöki feljegyzésekben. Samuel, it's not in my chairman's voice. Okay. It was okay. A uh, good. Uh... Nagyszerű. Tehát egy európai beruházás stabilizáló eszköz, ahogy az mindenki számára ismert, ez az egyik kulcs eleme a gazdasági és monetáris unió betetőzésének és elmélyítésének. A két előadónk, ahogy az már ismert, az eredeti jelentésen is dolgoztak, most pedig bemutatják ezt a szöveget, most pedig meg is adom nekik a szót, 5 percet kap mindegyik, mindegyikük. Ki szeretnék kezdeni? Büge úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Bizottság az Európai Beruházás és Stabilizációs Alap volt beépítette a több éves pénzügyi keretbe. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy önmagában ez a javaslat egy szükséges következtetés a válságkezelés után, és hát választod a nemzetközi piacok elvárásaira is. Azonban egyidejűleg fontos a parlament számára, hogy egy átfogó kontextust lássunk ebben, politikai, stratégiai koncepcióra gondolok itt az Európai Unió érdekében, és meg kell beszélnünk ezt a több éves pénzügyi keret összefüggésében. Az egyes csomagok összefüggenek az új eszközök, amelyekről hétfőn beszéltünk, meg a mai napon is. Ide tartozik azonban a kérdés még, hogy hogyan tudunk gyenge pontokat a nagy alapokon belül újra vizsgálni, kalibrálni, jobban megfogalmazni a fenntarthatóság szempontjából, és figyelembe véve azt, hogy a növekedés foglalkoztatás hogyan tudjuk erősíteni az ifjúsági munkanélküliség elleni harcot, és milyen kondicionalitásokat kell kiépíteni ahhoz, hogy az európai költségvetés egy bizonyos méretét indokolni tudjuk. Ez mind összefügg, hogy hiteles, szavahihető választ tudjunk adni. A második megjegyzésem, és most visszatérek mindjárt arra itt a parlamentben vitatott felvetésre, de aztán mégiscsak 2017. február 16-án fogadtuk ezt el az európai, az Eurozóna adminisztratív kapacitása címmel egy, egy jelentést. Ma egy kicsit más már a cím, logikus módon, de azért a tartalmak összefüggenek, és amiről a plénum döntött itt e, az aszimmetrikus sokok tematikájában, és e, hogy hogyan lehet felkészülni esetleges válságokra, amelyekről nem tudjuk, hogy hol jönnek és mikor jönnek, és e, hogy jönnek -e egyáltalán. Egy dolgot meg kell tanulni. A bankmenedzsment, hogy állam válságról, vagy állami hitelválságról beszélünk, vagy menekült válságról. Nem tudtunk az elmúlt időszakban proaktív módon fellépni, és pedig ezt elvárják tőlünk a polgárok. Itt a saját kezdeményezési jelentésben világos szabályokat követeltünk, egy sok abszorciós mechanizmusra, világos szabályokkal, hogyan fizetnek be, hogyan fizetnek ki belőle, milyen feltételek mellett, és egy hosszabb időre budgetary neutral, tehát az költségvetés szempontjából semleges módon kell ezt kezelni, kellő eszközre, pénzre van szükség, forrásra van szükség. Javaslatot tettünk a megfelelő irányítási rendszerre is, hogyha ebben az összefüggésben vizsgáljuk a bizottsági javaslatot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg óvatos. Ha megnézzük a preambulumot, az egész koncepciót, hogy a beruházási stabilizációs alapszempontjából akkor gyakran szerepel, hogy kéne, meg kellene, meg stb. De most akarunk, vagy nem akarunk? Nyilván van a tanácsban is egy megosztottság, mint a tagállamok mint egy fele erősen támogatja ezt a javaslatot, de mint egy 14-15 tagállam nyitotta a vitára, másoknál viszont a moral hazard kérdése kerül fel, és egyebek, eh, mielőtt eh, a másik féllel is hajlandók lennének komolyan beszélni, ezt figyelembe kell vennünk. Ezért azt mondom, és a végére ezt el kell, hogy mondjam, a mi véleményünk szerint itt nem arról van szó, hogy igent vagy nemet mondunk csupán, hanem valójában arról van szó, hol és mikor. Hogyha Bizonyos javaslatokat kiragadunk, amelyek szerepelnek a bizottság javaslatában, és mi próbáltunk itt módosítókat is már megfogalmazni, akkor tudhatjuk, hogy a 30 milliárdos összeg az 0,3 százaléka az euróövezet jövedelmének, és egy ilyen összeggel kisebb országok sokjait lehet abszorbálni, de azért a nagyobbakét nem. A másik pedig szakértőkkel beszéltünk, és a szakértők azt mondják, hogy az aktiviz- aktiválási kritérium észszerű, mert valahol a saját véleményünk szerint egy automatizmus szintjére kell eljutni, nem szabad itt hónapokig vitát folytatni, eszmecserét folytatni, amivel csak blamáljuk magunkat. Tehát ilyen értelemben elmondhatjuk, az aktiválási mechanizmus és a méret lehetőséget kínál arra adott esetben, hogy észszerűen tárgyaljunk egy ilyen forrásról, eszközről, és a beruházásokat stabilizálni lehet egy, egy válság idején, és eleget tudunk tenni az elvárásoknak. Ezzel egyidejűleg meg kell akadályozni azt is, hogy országok, amelyek éppen zuhannak, és a már megkezdett beruházásokat ne veszítsék el, és ezzel a sokkokat végül is csillapítani lehet, mérsékelni lehet. Hogyha most megnézzük, mit jelent a befizetés, a hozzájárulás van itt egy saját kezdeményezésű jelentés, a tagállamok is itt ö, hozzájárulnak ehhez, megnézzük, hogy ez mennyi. A payment faciliteket is megnézzük, a garanciák esetében például 50 milliárd euró erejéig, tehát a pénzügyi kereten felül, és itt számos lehetőség van. És aki azt mondja, hogy az Európai Központi Bank nyereségének egy részét is vegyük figyelembe, ezt az erről összefüggésében kell látni, tehát az, legyen más hiteles finanszírozási javaslatot, amiről észszerűen tudunk tárgyalni, mi készek vagyunk erre. Ezzel egyidejűleg világos, és most itt nem. Két előadó ötletéről beszélek csak, mindjárt befejezem, elnök úr. Minden esetre szükség van egy garanciarendszerrel hosszú távon, tehát befizettünk, a kritériumoknak eleget teszünk, és akkor kifizetése kerül sor megfelelő feltételek mellett. Ezt mint az EKB, mint Klaus Regling a véleményében támogatja, mert azt mondja, hogy a piacok számítanak egy ilyen eszközre az Európai Uniótól, és francia tudósok is, akik nagyon különböző közgazdasági iskolákat követnek, mégis mind a ketten ezt az irányt fogadták el évelején. És a az IVF, az IMF-et nem csak akkor lehet hívni, hogyha válságmenedzsentre van szükség egy-egy tagállamokban, és az IMF is azt mondja, hogy ez, ez így helyes lenne. Köszönöm szépen. Thank you, Pervans Beres. Köszönjük, Pervans Beres. Köszönöm, elnök úr. visszatértünk az előző jelentés vezérfonalához, amit Büge úrral írtunk, de most már más a kontextus. És a kontextus adja meg a lényegét annak az eszköznek, amiről most beszélünk. Mert láthatjuk, hogy egy automatikus stabilizátor nélkül ahogy azt az előző jelentésünkben már kimondtuk, az eurozónában eh, kritikus helyzet alakulhat ki. A bizottság által javasolt eszköznek pont az a lényege, hogy az egyik pillér, amit eh, azonosítottunk a jelentésünkben, az aszimmetrikus sok. Ezt eh, láttuk már a konvergencia és a szimmetrikus sok esetében, de ennek az eszköznek nem ez a tárgya, itt most az aszimmetrikus sokról van szó. És ezért van szükség egy automatikus stabilizátorra. Tehát ez kell, hogy a vezérfonalunk legyen. Ennek fényében a bizottság egy olyan kritériumot javasolt, amely elindítaná ezt a mechanizmust. Nagyon nagy kreativitással tervezte ezt meg, vajon másokat is be kéne ide venni, esetleg a részvények csökkenését. Én egyetértek Reinman bőgével, hogy az a két kritérium, amelyet a bizottság javasol, vagyis az eltelt trimester összehasonlítása az elmúlt évekkel, és hogy ha több mint egy százalékkal nőtt a munkanélküliség egyik évről a másikra, az jó kritériumot jelent a mechanizmus beindítására, ezzel kapcsolatban nincsen problémám. Viszont elindult egy vita azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékonyak ezek az automatikus stabilizátorok. És anélkül, hogy visszatérnék a kiinduló pontra, és ideológiai vitába kezdenék, az itt a kérdés, hogy amikor egy automatikus stabilizátorral avatkozunk be, akkor a keresletre vagy a kínálatra kell inkább hatással lenni. A bizottság egy olyan javaslatot tesz, amely a kínálat támogatását favorizálná, tehát a, az állami beruházásokat ösztönözni, de arra már vannak eszközeink. És ezek nem pont az eurozónára szabottak, tehát nem csak azokra az országokra vonatkoznak, amelyek csatlakoztak ehhez a mechanizmushoz, ugyanakkor viszont a keresletre ható intézkedések jelenleg nincsenek ilyen specifikus intézkedések. És az a nagy titok, amelyet felfedeztem az eszmecsere során, és ami meg is döbbentett engem, az, hogy Németországban az a helyzet, hogyha megnézzük, hogy Németország mit engedett megtörténni a válság alatt, és ők még a legjobb feltételek között voltak a tagállamok közül. Az az volt, hogy továbbra is működik az automatikus stabilizátor, és a rövid távú munkával kapcsolatos járandóságokra volt ez a mechanizmus hatással. Különböző tagállamok különböző javaslatokkal éltek, és ahogy Böge úr is mondta, egyesek nagyon akadémiai jellegűek voltak, és nemzetközi szervezetek is bekapcsolódtak ebbe az ötletelésbe, tehát ezeket érdemes lenne megvizsgálni. Mi olyan elemeket javasolunk, amelyek fontosak, ezeket most röviden megemlítem. Egyrésztről ennek az eszköznek az összeállítása az eurozónán kívüli országokból merít ihletet, vagyis a kifizetések mérlegéből. Tehát az a pénz, amit erre az eszközre szántunk, azt át lehet csoportosítani az eszköz támogatására. A bizottság javaslatának van egy kritikus aspektusa, ami azt mondja, hogy az elérhető pénzforrások 30%-át felhasználják. Tehát egy tagállam legfeljebb 9 milliárd eurót kaphat, de mi történik, hogyha ezt kimerítjük? Azt hiszem, hogy ezt a jövőbeli európai stabilitási mechanizmussal kell összekötni. Nem akarok többet beszélni erről, de azt hiszem, hogy felvillantottam a legfontosabb vitás kérdéseket, és remélem, hogy a most kezdődő vitából mi is ihletet tudunk meríteni, ki tudjuk egyensúlyozni a bizottság javaslatát, ami ezt egy támogatási és beruházásvédelmi eszközé tette. Ehelyett mi szeretnénk, hogyha inkább a keresletet támogatnánk ezzel, és végül egy munkanélküliség elleni biztosításra is válna ez. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm a két előadónak. Most pedig az első árnyék előadó Manuel dos Santos és őt képviseli egy kollégája. Köszönöm, elnök úr. Igen, a válság alatt volt ilyen stabilizációs eszköz, hát hogyha lett volna ilyen, akkor nem lettek volna ennyire súlyosak a válság hatásai. És ezért az, hogy az asztalon van egy ilyen javaslat a bizottság részéről, az már önmagában egy nagyon pozitívan értékelendő dolog. Most már tíz évvel később tartunk. De ahogy Büge úr és Beresz asszony is mondta, nagyon sokat javult a bizottság javaslata. Két okból van szükségünk erre az eszközre. Először is természetesen azért, mert egy válság idején ezt aktiválni lehet, és finanszírozni lehet belőle beruházásokat, másodszor pedig azért, mert egy nagyon egyértelmű üzenetet tudunk ezzel küldeni a piacoknak és a külső piacoknak is, arról, hogy az Unió megtanulta a leckét, és a következő válsággal már szembe tudunk majd nézni, mert lesz következő válság, és arra így már felkészültek lehetünk. Tudom, hogy ez nem a legkellemesebb gondolat, de attól még ez igaz létfontosságú az, hogy ez egy automatikus mechanizmus. Hogyha ez nem szerepel a javaslatban, akkor az eszköznek nem lesz meg az a hatása, ami szükséges lenne. A 30 milliárd euró a teljes eurozóna számára nem jelent egy nagy eszköz, nem lesz nagyon nagy hatása, de a javaslatot még lehet növelni. És egy apróbb költségvetési jellegű megjegyzésem lenne, ez a pénzügyi kereten kívül van, de mégis be kell férni a saját források keretei közé. Ezért, amikor ennek az összegéről beszélünk, akkor a saját források plafonját kell megváltoztatni, és nem a több éves pénzügyi keretet módosítani amiatt. Ez csak egy apró megjegyzés volt. Tehát az automatikus jelleg, a mennyiség és ami még hiányzik ebből, és itt most csatlakozom Berez asszonyhoz, az a munkanélküliség elleni biztosítás. Most lenne lehetőségünk ezt elindítani, de valahányszor ez történt, mindig volt néhány tagállam, amelyik ennek ellenállt, de hibát követni kell hogyha ezt most nem építenénk be a javaslatba. Köszönöm. Muresan kolléga. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Böge és Beres kollégáknak. Tavaly kezdtük ezt a munkát az euróvezet fiskális kapacitásáról. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak azért, hogy rendszeres bizottsági beszámolást kérnek a parlament felé az EISF vonatkozásában úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes. Másfelől azzal is egyetértek, hogy feltételhez kell kötni a működést világos makroökonomiai feltételeket kell megszabni, mindjárt részletesen elmondom, hogy mire gondolok. Politikailag fontos rész, hogy az európai értékek, a jogállamiság is feltétel legyen, és a hetes cikk alá került országokat ki kell zárni. Ez egy nagyon politizált aspektus, az elkövetkező hetek során erre megoldást kell találni. Ezzel együtt szeretném felhívni a figyelmet bizonyos kérdésekre, ahol folytatni kellene az egyeztetést, illetve pontosításra van szükség. Először is a konvergencia kódex esetében világosan mondanám, hogy üdvözlöm ezt, de véleményem szerint a meglévő fiskális szabályozás helyébe ez nem léphet, ez egy további feltételrendszert jelent, tehát a költségvetési szabályokon túlmenően kell ezeket is teljesíteni. A konvergencia kódexnél eh, néhány eh, meghatározó kritériumról van szó. Eh, jó lenne, hogyha ezt pontosítanák. Másfelől Természetesen az Európai Bizottság javaslata kitér arra a koncepcióra is, hogy a kamattámogatásoknál a stabilizációs alap rendelkezésre állna. Az előadók ezt törölték önök szerint honnan jönnének a kifizetések ilyenkor? Én üdvözlöm a bizottság eredeti javaslatát, hiszen rendelkezésre állásra szükség van. Aztán a biztosítási mechanizmus ötlete is felvetődött. Nem volt többség emellett, mármint a biztosítási mechanizmus mellett annak idején, ezért ezt nem tudtuk elfogadni. Mit gondolnak most erről az előadók, és miért gondolják, hogy ez önkéntes összetevő lenne. A bizottság nem erre gondolt. Az utolsó dolog pedig, felhívnám a figyelmüket a volumenre, 30 milliárdra próbálták, akarták ezt korlátozni, az elnök hogy csak két perce van. Honnan jönne a pénz az EPP Econ véleménye szerint pontos definícióra van szükség, és a meglévő költségvetési szabályoknak meg kell felelni. A compliance benne van, ez nem kiegészítő, mondja az elnök. Bernd Kormann. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy percet fogok beszélni németül. Igen, tisztelt elnök úr, tényleg rövid lehetek, összefoglalom, hát ez az eszköz technikai szempontból igencsak kidolgozott lehet, de teljesen rossz megközelítéseket alkalmaz. A problémánk mi? Az egyszerűen az euró, mint fizetőeszköz Ebben az összetételben ez nincs rendjén, nem jó, ezért sok éve állandóan új dolgokat kell implementálni, végrehajtani, és nem működik a dolog. Ezt azon látjuk, hogy állandóan újabb és újabb eszközöket kell bevezetni, ezért legyünk bátrak, és az euró problémáit ténylegesen próbáljuk kezelni, mert akkor sok mindent megtakaríthatnánk magunknak, és ezzel meg is adom a szót Luke úrnak, amennyiben ön megadja neki a szót. Köszönöm szépen, Luka úr. Kömel kolléga még egy további percet adott nekem, mert nagyon sok mindent szeretnék elmondani. Ez a jogalkotási javaslat, és most letérek a diplomatikus nyelvről, amit legtöbben használnak, ez a legrosszabb, amit valaha láttam az Európai Bizottság részéről. Átgondolatlan, piacgazdaság ellenes szinte szocialista tervgazdasági jellegű, és most élesen fogalmazok, hazug is. És nagyon sajnálom, hogy a két előadó nem javította ki ezt a dolgot a jelentésükben. És persze, Böge úr, ön személyesen is nagyon tisztelem, de a néppárt kézjegyét látom ezen a jelentésen. Vagy nem is, nem, nem látom, de a szocialisták és demokraták kézjegyét látom Miért mondom, hogy ez hazug? Úgy tesz, hogy van itt egy beruházási mechanizmus, amely a nagy aszimmetrikus sokkokra kíván reagálni. De a beruházási mechanizmust a pénzügyi válsággal indokolják, és a pénzügyi válság az egy szimmetrikus sok volt. Az összes államot érintette negatív módon az Európai Unióban. Nem volt itt aszimetria, nem láttunk aszimetriát. Az, hogy itt egy aszimmetrikus sokról beszélünk, a preambulumban kifejezetten átalakítják a pénzügyi válságot egy aszimmetrikus sokká. Ez egy hazug dolog, mert a kohéziós politikát igyekeznek igazoló okként felvezetni, és a kohéziós politikához, politikához láthatóan szükség van egy aszimmetrikus sokra, de a pénzügyi válság nem ilyen volt, és a tervezet egyáltalán nem igyekszik egy aszimmetrikus sokkot definiálni Egyébként eh, piacgazdaság ellenes ez a tervezet, mert ki, ki akarják kapcsolni a kamatmechanizmust oly módon, hogy kamat támogatásokat fizetnének, és azért eh, tervgazdasági jellegű, mert egy automatizmust vezetnek be, miközben egyáltalán nincs olyan szándék, hogy a beruházási projektek rentabilitásáról gondolkodjanak. Tehát csak arról van szó, hogy pénzeket költsenek nagy volumenben, anélkül, hogy végig gondolják, hogy megéri egy befektetés, és nem értek bőge kollégával egyet, és Perez kolléganő is hasonlót mondott, hogy itt egy aktiválási mechanizmus létezik, amely átgondolt. Éppen ellenkezőleg, hogyha a munkanélküliségből indulunk ki, akkor nem a sokkal foglalkozunk, hanem a reakcióképességgel foglalkozunk egy piacon, és a munkaerőpiacok lehetnek rugalmasabbak, vagy kevésbé rugalmasak. Ez azt is jelenti, hogy egy sok kéri egy országot, akkor a rugalmas munkaerőpiacra rendelkező ország ezt jobban kezelni tudja, és kevésbé érződik majd ez a munkaerőpiacon, miközben van ország, amelyik a struktúrareformot nem hajtotta végre, ahol merevek a piacok, a munkaerőpiacok, ezért nem tudnak reagálni. Oda vezet, hogy azok kapják majd a hiteleket, akik nem végezték el a házi feladataikat, és ez teljesen elfogadhatatlan, tehát rossz ösztönzőket alkalmazunk. Elnök úr, egy utolsó megjegyzést engedjen meg, egyáltalán nem gondolják végig, hogy a, hogy, hogy alakul a viszony az állami, támog, állami beruházások támogatásánál és a magán beruházások támogatásánál, amit az Európai Beruházási Bank végez. Tehát itt megint csak teljesen rossz hatásokat fogunk elérni. Éppen ezért az egész projektet szeretném értékelni. Ez nem átgondolt, piacgazdaság ellenes és hazug. Köszönöm szépen. E, ad reményt az IMF, az egy szocialista szervezet, az Egyesült Államok, mint szocialista ország, és, és ahol van egy ilyen automatikus kiigazítás. Tehát a szocialisták világában élünk, miközben ezzel nem vagyunk tisztában egyelőre. Érdekes, ha az ember újat tanul. Ormas Pajt. Az Alde. Nincs itt. Romozza. Uh, Köszönöm, elnök úr. Az előző vitában is hozzászóltam, mint tudják, ez egy érzékeny vita a liberális frakción belül, mert uh, nálunk is eltérnek a nézetek különböző országokból, kultúrákból jövünk, és uh, szeretném megjegyezni, hogy a liberálisok számára is prioritás az, amiről Murasán úr beszélt. A makroökonomiai feltételrendszerről szeretnénk mindenek előtt beszélni. Ebbe a jelentésbe bele kell venni mindazt, ami a kockázat megosztása, a kockázat csökkentéssel kapcsolatos, tehát erről ezt a keretet, amiről beszélünk, a frakcióm tagjai számára fontos, hogy a strukturális reformokhoz, a költségvetési feltételekhez legyen egy kötődés, az Egyesült Államokban talán emlékeznek rá, néhány évvel ezelőtt Obama elnök kisegítette a General Motors-t, autógyárat, de Detroit városát nem mentette meg mentőcsomaggal, ugyanis a 19. század végén volt egy vita arról, hogy tagállamokat szövetségi szintről nem mentenek ki mentőcsomaggal. Hát vizsgáljuk meg, hogy milyen irányban haladunk a gondolatainkkal, és a frakcióm több tagja bizonyos feltételekhez szeretné kötni ennek az alapnak a benyitását. Két percet szóltam. Elnök, köszönöm, remek. Hordi Szolé, a zöldek részéről, tessék. Köszönöm, elnök úr. És én is átvenném Filip Lambert két percét is. Ez egy visszatérítendő vagy visszanem térítendő ajándék. Ez egy kedves gesztus. Már 20 másodperc eltelt, na mindegy. Öt dolgot szeretnék gyorsan megemlíteni. Az első a méretet illeti, a 30 milliárd túl szerény erre a 7 évre, és nem elegendő, hogyha az a cél, hogy az Európai Uniót az aszimmetrikus sokok ellen felvértezzük. Ezért javasoltuk, hogy az euróövezet GDP-je legalább egy százalékáról legyen szó, ez 120 milliárd lenne, vagyis gyakorlatilag duplája annak, amit a társelőadók a 19-es módosítóban javasolnak. Emellett pártolnánk, hogy vissza nem térítendő támogatások is járuljanak a koncesziós kölcsönökhöz, mert ezeknek nagy a stabilizáló hatásuk. Ami a feltételez kötést illeti, a költségvetési szabályoknak való megfelelés mellett bizonyos társadalmi, szociális és környezetvédelmi feltételeknek is meg kellene felelni, például az EU 2020-as célkitűzéseknek. Úgy gondoljuk, hogy a jogállamisági feltétel itt is bele kell venni a feltételrendszerbe. A harmadik dolog a jelzőszámokkal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, pontosítani kell az összegeket, a két kumulatív feltétel túl restriktív, magas munkanélküliség különösen, a és mesterséges feltételek ezek az eszköz igénybe vételének alkalmával az euróövezeti munkanélküliségi átlagon felüli munkanélküliség is elegendő lenne véleményünk szerint. A következő dolog a befektetés jellegével kapcsolatos. A frakciónk egyetért, hogy zöldítési hatása kell, hogy legyen a jogosult projekteknek, és lehetővé kell tenni, hogy valamilyen szociális, illetve foglalkoztatási megfontolásokat is tartalmazzon a beruházás, végül pedig az államadóságnál az államadóság számításnál figyelembe kellene venni a támogatásnak a ciklusát. Köszönöm. Elnök. A GUE részéről van-e valaki? Nincs. EFDD-t nem látom, az ENF részéről meghozani. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden próbálnám felsorolni azokat a pontokat, amelyek miatt úgy gondolom, hogy ez a javaslat nem tud megoldani semmilyen problémát az euróvezeten belül. Nekem úgy tűnik, hogy ez egyike annak a sok kísérletnek, amit már láttunk az elmúlt években. Egy daganatot próbálunk aspirinnel kezelni. Három fő pont. Egy, nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy ahogy Luke kollega is mondta, egy ilyen típusú eszköz nem csak, hogy nem alkalmas az aszimmetrikus sokkok kezelésére. A, a, a nagy válságra sem jó válasz, az nem aszimmetrikus volt, ugye, hanem az egész területre kiterjedt, ha különböző mértékben is az egész kontinest érintette. Második dolog, megint egy költségvetési eszközzel próbálnak megoldani egy olyan problémát, amit normális országok monetáris politikával oldanak meg, a központi banknak kell monitorozni a foglalkoztatás szintjét, és fellépnie, amikor az nem felel meg a várakozásoknak. Ehelyett most egy másik eszközzel, egy nem hatékony eszközzel próbálkozunk. További probléma a feltételrendszer. rendszer a feltételrendszer a hatékonyságát fogja tönkretenni az eszköznek, mert nyilvánvaló, hogy a tagállamok vonakodni fognak a használatát illetően. És még egy utolsó dolog, a tagállamok befizetéseit próbálják növelni, pedig a tagállamok eddig sem szívesen finanszírozták az európai intézményeket, ráadásul itt a strukturális problémákat nem fogja megoldani ez az eszköz. Köszönöm. Köszönöm. Most következhetnek a spontán hozzászólások. Kávé Sambon úr, Juárez Fernández, Kávésambon úr. Köszönöm, elnök úr. Három gondolatom van, nem akarom pazarolni senkinek az idejét. Lüke úrra reagálnék először. A válság szimmetrikus sok volt Európa vagy az eurozóna számára, de Európán belül a, a sok már inkább aszimmetrikus volt. Az ALDE beli spanyol kollégám azt mondta, hogy ez csak Európában volt, de Kaliforniában is pontosan ugyanilyen beavatkozás történt. És ott is a Federal Reserve beavatkozott. Én a foglalkoztatás szemszögéből szeretnék ezt hozzászólni. Először is, még ha politikáról van is szó, nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy mennyire alacsony ez az összeg. Ez egy nevetséges költségvetés az Európai Unió számára. Ez a fele annak, amit Írország költött a legutóbbi válságban. Nem tehetünk semmit, de igenis ki kell ezt mondani. Másodszor az automatikus jelleg és a kereslet támogatása, és az is fontos, hogy a szociális kihatásokra is odafigyeljünk. És a kereslet támogatása azt jelenti, hogy javítani vagy szélesíteni kell azokat a riasztásokat, amelyek szociális kérdésekhez kapcsolódnak. Például folyamatosan emelkedik a szegénység. Azért szeretném ezt elmondani, mert gratulálok az előadóknak, és köszönöm nekik a munkát. Köszönjük, Gonasz. Köszönöm, elnök úr. A javaslat legfontosabb eleme kívül az, hogy ahogy Beresz asszony mondta, ez egy valóban automatikus mechanizmus. A probléma az, hogy a beruházás garantáló mechanizmus és maga a beruházás önmagában is hosszabb érési periódussal rendelkezik, ezt strukturálni kell, finanszírozni kell, ki kell dolgozni. A beruházás biztosítási mechanizmussal pont azt az automatikus jelleget veszítjük el, amire szükség lenne. Természetesen lesz valamilyen késés, időeltolódás, a között, hogy elindul a mechanizmus, és hogy ténylegesen megtörténik a beruházás és ahogy a kollégák is mondták korábban, sokkal jobb lenne, hogyha ezt az automatikus jelleget biztosítanánk, és hogyha az európai finanszírozás nem a beruházásokba, hanem a fogyasztásba menne inkább, mert az tényleg automatikus. Ezért át kell alakítanunk ezt a modellt egy olyan munkanélküliség elleni biztosításba, amely valóban automatikusan működik. Ugyanakkor, ha azt szeretnénk, hogy a rendszer a beruházásokon keresztül stabilizáljon, és ezt már egy korábbi vita során elmondtam, akkor fenn kell tartanunk az EU Invest programon belül egy olyan profilt, ami anticiklikusan működik, a multiplikátoron, a garancián keresztül, és ez garantálná azt, hogy az EU Invest ösztönözze a magánberuházókat is, mert ettől fog gyorsabban történni a beruházás. Az automatikus stabilizátort pedig célozzuk inkább a fogyasztókra, mert így érjük el azt a célt, amit szeretnénk. Köszönöm. Köszönjük. Jean? Szeretnék gratulálni a két előadónknak, akik most már három éve dolgoznak elszántan egy olyan feladaton, amely létfontosságú az erőfeszítésüket támogatnunk kell, és a szakértelmük engem lenyűgöz, de csalódást okozott nekem a bizottság javaslata. Mert az Európai Unió ismét egy olyan eszközt tesz le az asztalra, amely nem felel meg a kihívások mértékének. E, az eurozóna kormányzásánál is ugyanez volt a helyzet. Van egy egységes monetáris politikánk, és ez hozzá kapcsolódik a nemzeti politikákhoz. Itt most az eurozóna kormányzásáról van szó, ez továbbra is nagyon sérülékeny, és nagyon sok kockázatnak van kitéve. A 30 milliárd euró egyszerűen nem elég azokhoz a kockázatokhoz képest. Hogyha holnap beüt egy válság, akkor semmit sem ér ez a 30 milliárd euró. Tehát politikai eszközökkel kell fellépni ilyen körülmények esetén. Mindenképpen köszönöm ugyanakkor az előadóinknak. Ők mindent meg fognak tenni, amit csak tudnak. De az állam és kormányfőknek mégiscsak fel kell emelnünk hangunkat. Köszönöm szépen. Öt percünk maradt Számos dolgot én is szerettem volna elmondani. A technikai jellegű megjegyzések is fontosak. Az abszorpciós kapacitás kapcsán az aszimmetrikusok esetében minden bizonyal igaza van, és tényleg automatikus stabilizálókra van szükség, ez lenne az előnye az egésznek, ezt kell erősíteni, és Nyilvánvaló, az egész nincs, nem összeférhetetlen azzal, ami eddig megszületett, tehát ezre képes lesz, és a leghatékonyabb eszközt kell kézbe vennünk a célok elérése érdekében. Európai Bizottság, nagyon röviden, jó? Mert utána a két előadó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a két előadónak a az informatív, nyitott, meg pozitív megközelítést. Én azt hiszem, hogy jól látják, hogy mi a tétje ennek az egésznek. Itt konkrét lépések történnek az európai intézmények részéről, hogy egy kollektív védelmi mechanizmust hozzunk létre ez a szolidaritásra épít az euróövezet országai között, amennyiben aszimmetrikus sokokkal szembesülnek. Ez egy megfelelő kiigazítási mechanizmus lenne. Gyors, automatikus fékrendszerre gondolunk itt, ezt, ezt jól kell irányítani, jól kell kezelni, és egy megfelelő kontrollt is bele kell építeni ebbe az automatizmusba, és így egy megfelelő struktúrált segítségnyújtást tudunk garantálni. Voltak és lesznek aszimmetrikus sokkok, összeomlások, kisebb kelet-európai országok, látjuk, akik az euróvezet tagjai bonyolult szomszédsági viszonyban állnak másokkal például, tehát számítani lehet ilyet, és örülünk, hogy ezt napirendre tűzték ezt a tervezetet, és úgy gondolom, hogy egyre inkább számos fővárosban elfogadják ezt a gondolatot, amit itt képviselünk, és ezzel a kezdeményezéssel tényleg úgy tudom, sokat tudunk elérni. Az Európai Bizottság konstruktív kíván lenni, és ebbe az irányba kívánunk tovább dolgozni. Megfelelő jogi alapra van szükség, hogy az előnyök ne menjenek mások kárára, és a foglalkoztatás ne sérüljön. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy a parlament és a tagállamok véleményére nagy súlyt helyezünk, és igyekszünk beépíteni, ami pedig a költségvetés méretét illeti. Ez nem az egyetlen eszköz, amelyel válságokra tudunk reagálni. Mi hát itt a közberuházásokat stabilizálni kell, és a rendelkezésre álló forrásokkal tudunk dolgozni, és több éves pénzügyi keretben szerepelnek javaslatok más területekre is, de mindenképpen 10%-ot kívánjuk stabilizálni, és azt gondolom, hogy mit már mondtam, ebbe az irányba haladva stabilizálni is tudjuk a helyzetet. Köszönjük szépen Beresz asszony világos állásfoglalását a feltételekkel kapcsolatban, amelyekkel beindíthat egy ilyen dolog, és a hozzáférhetőség is fontos kritérium, ja, rászorultság kritériumait egyértelműen tisztázni kell. Köszönjük szépen az Európai Parlamentnek a fáradozásait. Ki kíván kezdeni? Bögel, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon rövid leszek. A saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatban professzor Luka úr nem egy hangon szavaztunk, de a többség mellé állt, tehát egy néppárti pozícióról van szó. Ezt elmondhatom, és ennek nagyon örültem, mert helyesnek tartom, mi történt. Hogyha itt a hazugó megközelítésről beszélt tudja, amit a nemzetközi pénzügyi alap, amit Klaus Regling mondta, aki tényleg nagy szakértő, és Fuest professzor úr, Di Mauro úr, stb. Ez a legjobb társaság szerintem. Nyilván egy kicsit tanultam én is közgazdaságtan, de azt is tudom a tanulmányaim alapján, hogy a gazdaság az nem egy természettudomány, különböző vélemények vannak. A konvergencia kód, és a stabilitás és növekedési alap mellett egy, ez egy jogalkotási folyamaton megy át, ezt ide bele kell írni valóban, ez jó, hát bele, világosabban is meg lehet ezt fogalmazni. Azért döntöttünk az ilyen trigger mellett, az ilyen kioldás mellett, mert egyszerűen a szakértők azt tanácsolták, hogy ha van egy ilyen automatikus trigger, akkor ez a módszer a legjobb, ez működik világ. Természetesen sok mindent elmondtam emellett, részletekbe mehetünk, csak az egész nem fog működni. Másodszor, amit mi csináltunk, és ezt tisztázni szeretném, ezek módosítók. Ez nem vótum egy munkanélküliségi biztosítás mellett. Ebben továbbra is vita van ezt már régebben kivettük a saját kezdeményezési jelentésnél is. Munkanélküliségi biztosítás, a szakértőkre hivatkozók, valóban, jó, akkor angolul folytatjuk. A munkanélküliségi rendszer, amit Solc úr is mondott,